Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki már itt van, néhányan még csatlakoznak nyilván hozzánk később. Ma sajnos nincsenek itt sokan a néppártból, mert a néppárt frakciója Palermóban ülésezik éppen, ha jól tudom, és nem tudnak itt lenni. Szirpa Pötekájnen azonban de megígérte, hogy jönni fog, és még egy kollega itt van, úgyhogy a néppárttól elegen vannak. Már tanulta is itt van. Sok szeretettel köszöntjük. Mm, úgyhogy mégis többen vannak a néppártól, mint reméltük. Annál jobb. Ma a módosító javaslatokról fogunk beszélni a jelentéssel, a záró jelentéssel kapcsolatban. Először Pervans Bereznek fogom megadni a szót, aki a jelentés jelentéstevője, és aztán az egyes politikai frakciók képviselőit kérem a módosítások bemutatására. van. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák, Köszönet az 522 módosító indítványért amit megfogalmaztak a jelentéshez, hanem pozitív és negatív reakciókat is szültek ezek a módosítók, úgyhogy azt hiszem ez jó alapja a kompromisszumnak. Pozitív, mert sokkal homogénebb megközelítést tapasztaltam, tiszteletben tartva azt a szellemet, amelyet, amelyben megállapodtunk, az október 20-ai állásfoglalás alapján, ugye tavaly évről van szó. És úgy gondolom, hogy az idő megszorítások, amelyeket mi magunk határoztunk meg, gyakorlatilag a plenárison való elfogadás, illetve a SUR bizottság jelentése lehetséges kell, hogy legyen tekintettel a módosító indítványok tartalmára, amiket beadtak. Nos, ami engem illet, remélnem kell, hogy kevesebb lesz a módosító indítvány a végén, mint az összesen beadott száma. Főleg azért, mert közöttünk egyetemben létezik egy szabály, melynek értelmében a módosító indítványokat kizárólag a koordinátorok vagy az árnyékjelentés készítők adhatják be, nyilván más aláírókkal együtt. Hogy ennek megfeleljünk 522 módosító indítvány vonatkozásában, 313, vagyis 60 a az egésznek felel meg ennek. Hát nagyon sajnálom, mert a megállapított szabályunk pedig jó szabály. Úgyhogy nyilván nincs egyenlőség itt ezek között sem, mint ahogy ez a válságra is igaz volt. És voltak olyan frakciók, amelyek fegyelmezettebbek, mint mások. Legalábbis, ami ezt a tevékenységet illeti. A zöldek a győztesek, akiknek csak a fő aláírásukkal ellátott módosító indítványaik születtek meg, aztán jön az én saját frakcióm, és gondolom koordinátorunknak köszönhetően csak két módosító indítványt ö, fogalmazott meg a teljes aláírások ö, hi, ö, hiányában. De azt el kell mondanom, hogy a liberálisok jobb eredményt is elérhettek volna, mert 89 módosító indítványból csak 59-et írt alá a koordinátor is. Ami a néppártot illeti, 160-ból 60. Ez az arány. El kell mondanom, hogy a 60, amelyet a koordinátor is aláírt, végül is azt feltételezi részemről, hogy azért eléggé jól meg tudunk majd egyezni a tárgyalások során. Miért mondom ezt? Hát egész egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy magunk között, illetve azokra vonatkozóan, akik részt vettek a bizottság munkájában, eléggé világos volt a szabály, legalábbis akik rendszeresen dolgoztak velünk. Amikor a kompromisszumot megfogalmazzuk, akkor az első kategóriáját privilegizáljuk a módosító indítványoknak, vagyis azoknak, amelyeket a koordinátorok is aláírtak. Ami a többit illeti, Inkább a hasznosabb gondolatokat venném át, de nem érzem úgy, hogy figyelembe kellene vennem azokat, amelyeket föltétlenül feltáltak itt. A néppárt 32 módosítója vonatkozásában azonban, és most megjel, megnevezném ezeket, Szári Észája asszony módosítójára gondolnék, és 15 módosító esetében a liberálisoktól, demokraták és liberálisok, vagy liberálisok és demokraták vonatkozásában, Aglund úr esetében nyilván olyan módosítókról van szó, amelyek belpolitikai helyzetekre utalnak, tehát ez már nem aktuális. Úgyhogy nagyon szépen kérném e két frakció koordinátorait, hogy kérjék a szerzőket arra, hogy vonják vissza ezeket a módosítói indítványokat, ez kellemes gesztus lenne, hogy a tárgyalásokat ö, kellemes légkörben kezdhessük. Főleg azért, mert a liberálisoknál Karl Agrund úr módosítói esetében, aki ugye ma délután nincs is a körünkben, szó szerint megismétli a koordinátor módosítójában találtakat. Nos, Ennyit a hivatalos, bürokratikus, kellemetlen részéről ennek a vitának. Most pedig rátérnék a lényegre. Három előzetes megjegyzésem lenne, átfogó jelleggel, mielőtt még a módosító indítványokat részletezném. Az első azokra vonatkozik, amely a pénzügyi tranzakciók adózására vonatkoznak, a válsággal foglalkozó bizottság végleges jelentésében. Mindenki ismeri az álláspontomat, ami a pénzügyi tranzakciók adózását illeti, és az első jelentés során szavaztunk is. Ezt meg is erősítette Anni Podimata kollégánk jelentése, illetve a szavazás erről, és szerintem ez jó alapja az Európai Parlament álláspontjának. Nos, ha konszenzus születik közöttünk, könnyen bevezethető a tranzakciókra vonatkozó adó, én nem ellenezném ezt, de nem szeretném, hogyha ez konfliktust szülne egymás között, magunk között, és hogyha nincs széles körű konszenzus, hogy megőrizzük ezeket a módosító indítványokat, akkor a szerzőket arra kérném, hogy vonják vissza. 36-os és 138-as módosítókra gondolok, bár én ragaszkodnék ezekhez, ha könnyen érhetünk el konszenzust egymás között, hogy szavazzunk, nincs gond, ha viszont megosztana minket ez a téma, így gondolom, hogy jobb lenne a fő célt szem elé tűzni, vagy szem előtt tartani azon módosítók vonatkozásában, amely a gazdaság és monetáris unió kiegyenlítődését, illetve az egyensúly visszabillentését illet. Itt az első fejezetre gondolok. Tényleg le kell folytatnunk a vitát egymás között, mert én magam is javasolnék egy olyan jellegű modell bevezetését, ami az Egyesült Államokban is létezik, tehát egy kincstár felállítását, amely képes partnerként viselkedni az Európai Központi Bankkal, mint ahogy ezt teszi a Fed esetében. És ami a néppárt módosító indítványát illeti, ezt a, ezt a javaslatot nem kérdőjelezi meg, viszont az öldeknek vannak olyan módosítói, de velük már tárgyaltam erről, melyek azt javasolják, hogy az európai kincstárnokot valamilyen európai pénzügyi alappal váltsuk ki, vagy pedig ö, európai ö, adósságügyi ügynökséggel. Hát eléggé ambiciózus dologról van szó, nem szabad itt ellent mondanunk ennek az elképzelésnek, és elnök úr, az ön frakciója talán e- ellenzi is ezt. Nem tudom, hogy tudnánk valamilyen kompromisszumot elérni, mert úgy gondolom, hogy eléggé hasznos előrelépés lenne itt ez a megoldás. Ami Az utalások aktualizálását illeti, amikor utalunk a szerződésre, úgy gondolom, hogy figyelembe kellene venni a felülvizsgálatát az Európai Uniós szerződésnek. Ami a fejezeteket és a módosítókat illeti, már említettem az első fejezet lényegét. Ami a második fejezetet illeti, már szóltam erről is, a pénzügyi tranzakciók adózásáról. Meg szeretném jegyezni azonban, hogy a javaslatom, amelyel kapcsolatban különleges ülést kértünk, és mivel a jövőbeli G20-ak vitájáról van szó, ez kompromisszum alapon történt, úgyhogy nagyon remélem, hogy finomíthatunk majd a megközelítésünkön, ugyanis a G20-ak gyakorlatilag önmagában nem válhat valamilyen biztonsági testületté, monetáris és gazdasági szempontból, de talán jobban alkalmazkodhat a különböző régiókhoz. Ez is az egyik javaslatunk. Ami a hármas fejezetet illeti, egy új monetáris, nemzetközi monetáris rendszerről van szó, és ennek a hatájáról van szó a liberálisok itt benyújtottak egy javaslatot, azt hiszem, hogy ez mm, a munkánk alapja lehet, ezt majd még egyeztetem a néppárttal, hogy milyen irányba indulhatunk el. Ugyanez érvényes a nemzetközi valuta tartalék, vagy tartalékvalutákra. A hármas rendszer, a hármas fejezeten belül a komplementaritás kérdése felmerül. Az európai költségvetési kiadások és a tagállami költségvetések közötti kiegészítő jelleg, tehát annak érdekében, hogy a kiadások, illetve a beruházások terén, a jövőbe való befektetés terén sikerj, sikerüljön növelni a pénzösszegeket, de itt is még tisztázni kell a néppárttal egyes kérdéseket. Ami Amit fontosnak tartok a tárgyalások során a négyes fejezettel kapcsolatban, itt a 41-es pontot említeném, amely az adó harmonizációt érinti, az adóbeszedési rendszerek javítását illeti. Ezzel kapcsolatban itt benyújtottak egy módosító javaslatot a liberálisok, amely az Európai Bizottság által benyújtott opcióra mm, vonatkozik, és ez egy bizonyos adószintet határozna meg. Meg kellene beszélnünk tehát, egyeztetnünk kellene a liberálisokkal ezt az adóharmonizációs kérdést, a koordináció, koordináción keresztül, és Hát ezzel bizonyos nehézségek merülhetnek fel. Van egy, még egy pont, amelyel kapcsolatban kicsit csalódott vagyok, ez a 43-as bekezdés, amely az Európai Uniós strukturális alapoknak a szétosztására vonatkozik az egyes tagállamok költségvetési stratégiájának figyelembevételével. Eh, itt is eh, adóstratégiájának figyelembevételével eh, ezt a kérdést mindenképpen fel kell vetnünk, itt valódi kompromisszumos megoldást kellene keresni. Ami az oktatásba való be, beruházás, befektetést illeti, közberuházást illeti, a stabilitási paktum keretében ezt megvizsgáltuk, a liberálisok ellenzik ezt, a néppártok, néppárt pedig úgy tűnik, hogy még azon van, hogy tisztelze az álláspontját. Szeret ennyi a négyes fejezet, az ötös fejezettel kapcsolatban Az első bekezdés ezen a fejezeten belül közös erőfeszítésekről szól, az integráció elmélyítésére. Erre benyújtottak bizonyos módosítójavaslatokat, amelyek egyéni módosítójavaslatok, ezeket nem tartom hasznosnak, ezeket nem fogadnám el, illetve van egy néppárti módosítás, amelyet megtartottam, amelyet fontosnak és érdekesnek tartok. Ugyanez érvényes az 52-esre, 52-es bekezdésre, amely a közösségi módszert veti fel, amely közösségi módszert a gazdasági kormányzásra alkalmazni lehet. Az 55-ös bekezdés a pénzügyi piaci struktúrák méretére vonatkozik, valamint a beruházási bankok, illetve a betétbankok közötti különbségtételre. Itt is a 465-ös módosító javaslatot nyújtotta be a néppárt, amelyben törölni akarják ezt a bekezdést. Hát én nem fogok elébe menni az erre adott válasznak, de azt gondolom, hogy a bankok helyzetének az alakulása a válság óta arra ösztönöz bennünket, hogy ezt a kérdést elemezzük. Az 57-es bekezdés, amely a közösségi a közösségi költségvetésnek a növekedésével kapcsolatos. Itt az, az uniós GDP 5-10%-át kitevő költségvetésről van szó. Ezzel kapcsolatban is érdekes módosító javaslatok születtek. Dafur módosító javaslata, akit egyébként sose láttam ebben a szakbizottságban, azt javasolja, hogy 2,5%-ra csökkentsük ezt a kis skálát. Ezt nem igazán tudom elfogadni, mert ez nem tükrözi a véleményét a szakbizottságunknak. A néppárt pedig el szeretné ezt egyáltalán törölni, ezt a ö, skálát. Ezzel a módosítóval kapcsolatban egy kicsit csalódott voltam. E, ugye azt mondtuk, hogy ambiciózus költségvetést akarunk, és a az uniós GDP 5-10%-át kitevő költségvetés az lett volna az ambiciózus, hogy az lenne az ambiciózus célkitűzés. Én azt javaslom, hogy ezt a skálát, vagy ezt a számadatot tartsuk meg. Ami az Európai Energiaközösséget illeti, mm, ezzel kapcsolatban nincsen probléma. Az 59-es bekezdés az Euró, a zóna, eurozóna jövőbeni stabilizációjának a lehetséges pontjait érinti. Itt születtek módosító javaslatok, amelyek egymásnak egyet mondanak, ellent mondanak. Egyetlen frakción belül is például a liberálisok egymásnak ellentmondó módosításokat nyújtottak be, ez jó lenne, hogyha maguk között tisztáznak. Nagy megelégedettséget jelent nekem a 61-es bekezdés. Egyet értenek a kollégák azzal, hogy konventen belül kellene megvitatni a következő szerződés módosítást vagy felülvizsgálatot. A 62-es sel kapcsolatban pedig Schmidt úr módosítása, illetve Daffur módosítása, az abból indulnak ki, hogy megerősített együttműködésből kellene kiindulni, Holott eh, nyilván önök is emlékeznek, az eredeti megfogalmazás szerint akkor eh, kellene megerősített együttműködéshez fordulni, hogyha az unió struktúrája, alapstruktúráján belül nem sikerül az eurozónát erősíteni. Hát ezeket a módosításokat nem annyira támogatom, nem annyira tetszenek ezek nekem, mert úgy tűnik számomra, hogy ezek nem felelnek meg annak a álláspontnak, amely egyelőre a hivatalos álláspontja az EU-nak. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogy ilyen hosszúra nyúlt a bevezetőm, eh, de minden esetre ez az első olyan eh, vita, amely módosításokról szól, amely majd aztán a kompromisszumokhoz eh, vezethet. Köszönöm szépen, Pervans, mondja az elnök, nagyon részletes bevezetőt adtál, és ez azt mutatja, hogy nagyon sokat foglalkoztál a módosító javaslatokkal. Úgy tűnik számomra, hogy amellett, hogy nagyon sok módosító javaslat született, sokkal jobb eh, az esélyünk arra, hogy minél gyorsabban egy eh, kielégítő kompromisszumra jussunk. Ami a, eh, mielőtt még megadom a szót a frakcióknak, láttam egy Szrákévics asszonyt, aki a legutóbbi ciklusban az Ekon bizottságban volt, ott részt vett egy ülésen, a Petcox által vezetett ülésen az egykori parlamenti képviselők számára, de most nem látom. Itt Dan Danuta Hübnert pedig kitör, kitör, kitüntették a Kaiser Maximilian díjjal, a regionális politika terén tett erőfeszítéseért sok szeretettel gratulálunk. Most pedig megadom a szót a frakció képviselőinek, és először Bencen úrnak adom meg a szót a néppárt nevében, ugyanis neki négy órakor el kell mennie, úgyhogy tessék öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the opportunity to... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy pár szót szólhatok e témában. Először is szeretnék az előadónak köszöntet mondani az eddig elvégzett munkáért. A bizottság eh, eddig elvégzett munkáját jól mutatja, eh, ez a munka jól mutatja, hogy mennyire fontos a mi munkánk. Ugyanakkor a jövőbeni vitához hozzájárulhat ez a dokumentum, arról szól majd ez a vita, hogy hogyan lábajunk ki a gazdasági válságból. Sok még a tennivalónk. Demokratikus képviselői vagyunk az európai polgároknak, és semmi mások. A demokrácia nem könnyen működő dolog, de ezt értenünk kell. Hökmárk kollégával jó néhány módosítót nyújtottunk be. Kerünc és Hökmárk kollégák nevében nem beszélhetek, de alapvetően a célunk az, hogy egy olyan jelentést fogadjunk el, amelyet mások is örömmel olvasnak. Azaz, amely megmutatja az utat, ugyanakkor reális, és tükrözi eh, a választók véleményét is. Ez nem azt jelenti, hogy a legkisebb közös többszörösre kell törekednünk, nem, ez két dolgot jelent. Tisztában kell lennünk azzal, hogy még egyszer mondom, az európai polgárok demokratikusan választott képviselő vagyunk, nem egy civil szervezetet, nem az Európai Bizottsághoz hasonlítunk. Nekünk e, politikai kötelezettségeink, felelősségünk van. A, az úgynevezett backdoor legislation, amikor a hátsó ajtón próbálják becsempészni a különböző jogszabályokat egy 5-10 százalékos uniós költségvetést, vagy uniós adókat, amelyek igen komoly kiadással lennének a tagállamokra, a kis és középvállalkozásokra és az állampolgárokra. Ezeket én nem állok készen elfogadni. A gazdasági válság Európában annak köszönhető, hogy nem fenntartható befektetéspolitikát folytattak, mind az állam költekezése ilyen volt, mint pedig a, a, a befektetőké. Alapvetően ezért a megoldás az, hogyha az állami az álmodosságot csökkentjük, és visszafogjuk a kiadásokat. Biztos vagyok benne, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy egy olyan jelentést kell, el kell, kell elfogadnunk, amely olvasható a polgárok számára is, ne csak magunkat tudjuk aztán vállon veregetni. Nem. Az egész csomagot egyben vállalhatóanak az egész csomagnak vállalhatónak kell lennie. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök úr. Äh, Köszönöm szépen. Kooperatív úr következik. Grazie, Presidente. Volevo dire anch'io in premessa... Köszönöm. Röviden két előzetes megjegyzést engedjenek meg nekem az eljárással kapcsolatban. Persze, a választóképviselői vagyunk, ezért mindenkinek joga van ahhoz, hogy módosítót nyújtson be. Minden képviselőnek. A demokrácia így működik, azonban vannak a demokráciának szabályai is, nem csak gentlemanek közötti megállapodások alapján működik, hanem korábban elfogadott szabályok alapján. És az előző ülésünkön megállapodtunk, hogy a koordinátorokon keresztül lehet módosítókat benyújtani, és hogy minden politikai frakció belül a koordinátorok jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy módosítókat nyújtson be valaki, hiszen így tudjuk normális keretek közé szorítani a módosítók számát, és így tudja az előadónk is, illetve mi magunk is ebben a bizottságban kezelni ezt az igen fontos dossziét. Pervans, elnézést kérek, van egy szocialista képviselő, aki benyitott egy módosítót, amit én nem láttam, de úgy hallottam, hogy elnyeri méltó büntetését majd. Ez a e, szocialista kollega. Nem mondom, hogy minden e, koordinátornak ilyen keménynek kell lennie, de én ilyen keménykezű leszek, mert én ilyen keménykezű vagyok. Ugyanakkor mégiscsak úgy gondolom, hogy ha vannak szabályok, akkor azokat alkalmazni kell, azokat mindenkinek be kell tartania, hiszen végső soron hogyha mindenki egyéni képviselőként nyújt be módosítókat, akkor csak megnehezítik a megnehezítjük magunknak a munkát. Szerintem éppen ezért célra vezető, mindenki tartja magát a szabályokhoz. Van persze egy másik demokratikus jog, amelyet nem kérdőjelezhetünk meg, és én sem teszem ezt. Sok kollega, aki soha nem jött még el ennek a bizottságnak az ülésére, ők is nyújtottak be módosítókat erre minden joguk megvan, eh, de hát politikailag ez se nem hasznos, se nem vállalható eh, dolog. Hogyha valóban részt kívánnak vállalni ennek a szakbizottságnak a munkájában, jöjjenek el az ülésekre. Itt mondják el ami mondani valójukat. Na mindegy, ez a helyzet, ezzel kell együtt élni. Tetszik, nem tetszik, ebből kell valamit kihoznunk. Egy általános megjegyzésem lenne, tartalmi megjegyzésem. Pervans már végig pörgette a módosítók sorát, és a bevezetője világosan felvázolta az irányvonalakat. A politikai frakciók egy kivétellel kinyilvánították, hogy reagálnunk kell erre a válságra, valamit tennünk kell, mégpedig Európát kell középpontba állítanunk, az európai eszme vezethet ki bennünket ebből a válságból. Persze vannak ö, torzulások bizonyos országok között, de azért a válság oka mégiscsak pénzügyi volt, ezt nem tagadhatjuk, aminek semmi köze Európa alapjaihoz. Egy spekulatív jellegű buborék pukkant ki, egy, egy eh, spekulatív lufi pukkant ki Amerikában, eh, amely megmutatta az amerikai, majd az európai bank és pénzügyi eh, ágazat gyenge pontjait. Nyilván a leggyengébbeket sodarta el először ennek a pénzügyi válságnak a hulláma. A megoldás azonban mégiscsak Európában keresendő, az európai eszmébe kell új életet lehelnünk. Ezért mindenkit arra kérek, arra. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a e, bármit is teszünk, bármilyen kompromisszumról is állapodunk meg magunk között, a cél az kell, hogy legyen, hogy én megerősítsük Európát. Egy olyan utat kell e, megrajzolni, amely a jövő Európáját erősebbé teszi, és nem meggyengíti. Még akkor is, hogyha égető szociális társadalmi problémák merülnek fel. Akkor is, hogyha akkor, hogyha ha megkötjük saját kezünket, megbékőzzük Európát, akkor óriási hibát követünk el. Nem ez a kilábalás útja, nem ez a megoldás. Együtt válvetve kell a megoldást találnunk, nincs más kiút, csak előre. Hátrafele nem vezet út, visszafele Európa nem mehet. Hiszen ha ezt tennénk, akkor magunkra maradnánk úgy vélem, hogy ez a vita nem nevezhető retrográdnak, semmiképpen sem használnám ezt a szép jelzőt. Nem, mindannyian egy erősebb, szolidárisabb, összefogáson alapuló Európát kívánunk Európa, kívánunk építeni. Vannak ágazatok, olyan Gondolok itt például a pénzügyi szolgáltatásokra, pénzügyi ágazatra, amelyeknek bizony fel kell adniuk bizonyos előjogaikat, vagy legalábbis át kell adniuk, csoportosítaniuk az európai szintre. Ez volt az elejétől kezdve a kiindulási alapunk. Nem szabad feladnunk az európai gondolatot, az európai eszmét, hiszen csak ez vezethet ki bennünket a válságból. Ez kell, hogy legyen a kiindulási pont és ezt ne felejtsük el, ez lehet a vita kulcsa a jövőben. Köszönöm szépen konferáti úrnak, mielőtt továbbadom a szót. Válaszolnék Bence úrnak, akinek el kell mennie röviden. Azt mondta, hogy ez a szakbizottság, ezt nem, ennek nincs legitimációja arra, hogy az Európai Unió saját forrásairól, illetve költségvetésről, költségvetésről döntést hozzon. Az, hogy ezekről nem hozhatunk döntést, ez világos, nem vagyunk jogszabályalkotó szakbizottság, azonban teljesen mindegy, hogy egyes politikai frakcióknak mi az álláspontja, mégis úgy látom, hogy az a feladatunk, hogy javaslatokat dolgozzunk ki, mint egy agytrözt, Nos, tehát javaslatokat dolgozunk ki arra, hogy hogyan látjuk a jövőbe, középtávú és hosszú távú jövő, jövőnket. Ezt a polgároknak továbbadni, erről őket tájékoztatni, ez nem egyszerű, ezt látja mindenki. A nemrégiben Finnországban választások voltak, és az igaz finnek több mint 20%-át kapták a, vála- a szavazatoknak egy kifejezetten euroszkeptikus fellépéssel. Nos, az, hogy a polgárok így látják Európát, mindezt pozitívvá tenni, ezt megváltoztatni, világossá tenni számukra, hogy valóban Európának a jövője csak akkor lehetséges, hogyha mélyítjük az integrációt, és közben más területeken akár előfordulhat az is, ezzel párhuzamosan, hogy bizonyos kompetenciákat visszaadunk nemzeti szintre. Ez nehéz ezt közvetíteni a polgároknak. Összességében nekünk itt nem jogszabályokat kell alkotnunk, hanem megfelelően kell érvelnünk, és ezt megfelelően kell kommunikálnunk. Hol és mit következik az AHLD frakció nevében? Szerzsónak és, és Pervansnak is válaszolnék röviden arra vonatkozóan, hogy egyéni módosító javaslatokat is benyújtottak a kollégák. a Finországban választás volt, és egyesek úgy gondolták, hogy választási kampány célokra ki lehet használni ezt a platformot, és módosító javaslatokat benyújtani egyénileg. Andrew Duff pedig nem is tagja a a szakbizottságnak, és a házszabályra hivatkozva azt mondta, hogy a házszabály lehetővé teszi számára, hogy akkor is, hogyha nem tagja a bizottságnak, módosításba nyújtsa be, hát mit lehet erre mondani? Olyas mit következik. Köszönöm szépen, elnök úr! mondok egy titkot, de nem mondják el senkinek. A liberális frakcióban különböző vélemények uralkodnak, és ehhez hozzá vagyunk szokva, hogyha valaki liberális koordinátor, két koordinátorunk van itt most például, mi nem használhatjuk, nem képtelenek vagyunk azt a módszert alkalmazni, képtelenek vagyunk, amelyet a olasz kollégánk javasolt, ez teljesen megosztaná a frakciót. Ez a helyzet nálunk. Ezért voltunk képtelenek arra, és nem is akartuk a kollégáinkat megakadályozni abban, hogy vegyenek részt ebben a munkában, és nyújtsanak be módosító javaslatokat. Engem ki... elég liberálisnak tartanak, egyesek szerint már túl liberális is vagyok, és az előző alkalommal egy kicsit túl kritikus voltam, de Dán kollégának válaszolva, hadd mondjam el azt, hogy akár provokatív jelentésnek is láthatják ezt a jelentést, tekintetik ezt a jelentést, de akár víziónak is. Lehet, hogy nem osztják ezt a víziót, de mégis ez egy vízió. És egyes esetekben konkrétabb, más esetekben nem annyira. És ez az én gondolataimat tükrözi, ha másfél éve azt mondtuk volna, hogy ebben döntöttünk, ezt döntöttük el a tanácsban, a parlamentben, az ekonban vagy bárhol, hogyha másfél éve ezt mondtuk volna, hogy ez fog történni, erre senki nem mondott volna igent. Ez illúzió, ezt illúziónak tekintettük volna, és mégis megtörtént. És most itt vagyunk. Berez asszony egyes módosító javaslatai, javaslatai illúziónak tűnhettek kezdetekben, ma már jogszabályokba öntötték őket. Úgyhogy egy kicsit legyünk visszafogottabbak, és nem mondjuk olyan könnyen azt, hogy á, erre soha nem kerülhet sor, mert nagyon sok mindenre sor kerülhet. Azonban néha egy kicsit úgy érzem, hogy a jelentéstevő álláspontja, vagy a jelentéstevő stílusa azért régi tanároméhoz hasonlít, aki felemelt mutató ujjal szidott össze bennünket, de azért elfogadom tőle, mert tudom, hogy jó szándékkal teszi ezt. Nos, lenne néhány megjegyzésem a tartalmat illetően is. A e, FreeCTB-vel kapcsolatban különböző álláspontok vannak a liberálisok részéről, Ami az euró kötvényeket illeti, ez hasonló. Aztán a, mi ezzel kapcsolatban a gazdasági kormányzásra vonatkozó módosítással egyet tudunk érteni, vagy kijelentéssel egyet tudunk érteni. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsa 8 hónapos vita után, de az ECON liberális csoportjában többségünk van, emellett az álláspont mellett, úgyhogy ezt elfogadottnak tekinthetik a kollégák. Ami a kincstárat illeti, egy is különböző más álláspontjuk van, de talán a megfogalmazást vállalni tudják. A költségvetés nehezebb. A költségvetésben nagyon következetesnek kell lennünk, mert különben félre megy az egész. Stockholmban kedden beszéltünk erről a magyar elnökséggel a gazdasági kormányzásról, ott volt a, a holland nagykövet is, ismerik a brit, a holland, a svéd álláspontot a költségvetéssel kapcsolatban, legyünk óvatosak. Még akkor is, ha tudjuk, hogy több pénzre van szükség, és több beruházásra van szükség, legyünk óvatosak. A parlament következetes és komoly intézmény kell, hogy legyen, és akkor mondhatjuk azt, hogy több pénzre van szükségünk. Mert a már rendelkezésre álló pénzt sem tudjuk mindig elkölteni. Nem lehetünk mi az egyetlen olyan politikai intézmény Európában, amely nem fogad el megszorításokat. Ezt már elmondtam korábban is, de hadd hangsúlyozzam. Aztán az adók kérdése. Itt is a kompromisszumos megoldásra kell törekedni az adózással kapcsolatban. Itt is, itt is eltérő vélemények uralkodnak. De végül követni fogjuk a jelentéstevő által kidolgozott kompromisszumot. Ha múltkor sikerült kompromisszumot eh, kidolgozni, akkor most még egyszerűbb lesz. Ami a 62-es bekezdést illeti, és az itt benyújtott módosító javaslatainkat, úgy véli, hogy amennyiben erre nem kerül sor. Ez áll itt ebben. Mi ezt egy kicsit átfogalmaztuk, nem gondolom, hogy ez tenné meg, a, ez mutatná meg a különbséget a jó vagy a rossz e, európai között. Nem hiszem, hogy Andrew Duffra rá lehetne e, ütni a rossz európai bélyegét. Köszönöm. Köszönöm, meg fogom adni a szót e, Pitekainen asszonynak, ő mutatja be a hivatalos néppárti álláspontot. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is elnézést, hogy elkéstem. Talán be kell vallanom, hogy ez az egyik rossz szokásom, de próbálom megnyugtatni önöket, hogy a kisállatokat viszont nem verem, úgyhogy ez talán megnyugtatja önöket. Mert ez az, hogy hmm? megjegyzései már elhangzottak a módosítókról, megpróbálok rájuk reagálni a mi oldalunkról. A néppárt pragmatikusan próbált hozzáállni a kérdéshez, és a kevés módosító indítványban megpróbáltuk kiválogatni azokat a témákat, amelyek a többséghez igazodnak. De ugyanakkor remélhetőleg továbbiakban is ambíciózus politikát képviselnek. Köszönet az előadónak a nagyon jó együttműködésért. Rendkívül konstruktív volt a munka és a dokumentum is jó kiinduló pont a munkához. Egy-két dolgot szeretnék csak elmondani. Azt gondolom, hogy a mi módosítóink és ami a gazdasági vezetést illeti, rendkívül ambiciózus. Nyilván a kincstár a következő lépés, a kincstárnok kinevezése. Ami a költségvetést illeti, nem vagyok benne biztos, hogy nem vagyunk eléggé rugalmasak, de bizonyos dolgokat figyelembe kell venni. Nyilván más és más a véleménye a parlamenti képviselőknek ebben a kérdésben. Másodszorban nagyon fontos lenne, hogy ugyanazt az álláspontot képviseljük, mint a SUR bizottság. Remélhetőleg a SUR egyértelműen utal majd a nehézségekre. A másik kérdés persze az, hogy tehetünk-e még többet az ügy érdekében. Persze lehet, hogy konkrétabb számokról kellene beszélni. Adóharmonizáció, koordináció. Olyan területek ezek, amelyek megegyeznek a mi elképzeléseinknek. Nos, visszatérve a költségvetésre, egy dolog világos. A válságról foglalkozó bizottság rendkívül fontos lépést tesz előre, amikor a saját forrásokról beszél, az FTT vonatkozásában eltérnek a véleményeink, de megpróbálunk a lehető legkonstruktívabban eljárni az eurókötvények terén. Aztán a, ö, ami a kisbankokat illeti, a beruházásokat, nem vagyunk egyértelműen negatívok. A kérdés az, hogy milyen nagyságrendet képviseljünk ehhez ragaszkodunk. Aztán, ami a módosítók számát illet, és kik adták be ezeket, eh, szerintem eléggé toleránsak vagyunk. Nem akarunk itt büntetésekről beszélni, hiszen szabad akaratából cselekedhet mindenkit a parlamenten belül, úgyhogy a kollégák tehetik azt, amit jónak látnak. De ugye megegyeztünk az eljárásról, és a legtöbb kollega támogatni fogja a frakció álláspontját. Szeretnénk a lehető legmesszebb elmenni, hogy erős jelentés készüljön. Ami az egyéneket illeti, akik támogatni kívánják a szóbeli módosítókat, természetesen szabad akaratuk szerint megtehetik. Köszönöm. Köszönöm, sírpa. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy hozzájáruljak Pervons Beres jelentéséhez az Európa jövője témájában. És örülök, hogy a legtöbb elképzelésem belekerült a jelentés, pedig jó társaságban, A koordinátorral és az árnyékjelentés tevővel három módosítót adtunk be, figyelembe véve azt, hogy Európát nem csak európai és nemzeti szinten kell figyelembe venni, hanem helyi és regionális szinteken is, amikor a növekedés és a változás ö, ö, mint felelősségi pontok vetődnek fel. Nyilván feltételeket kell teremteni a magánszférának, hogy a kutatásba és a fejlesztésbe többet fektethessenek be, mint nemzeti, mint európai szinten. Nagyon örültem, hogy a kompromisszumok bekerültek az anyagba. Az innovatív finanszírozó eszközökről a, az európai gazdaság jövőbeli növekedés és strukturális változásai terén köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Alfonzin? Monterin? Muchas gracias, Presidente, la verdad es que... Köszönöm, elnök úr. Nos, 63 pontból áll ez a jelentés, kb. 10 ennyi módosító érkezett. De tulajdonképpen ez nem is számít soknak manapság, és ez szerintem az előadó által végzett munka kiváló minőségének köszönhető, amely munka feltérképezte a legfontosabb témákat, amelyekkel foglalkoznunk kell. A szocialista frakcióban a kollégákkal sokat vitatkoztunk erről a témáról, saját nememben azonban csak két módosítót nyújtottam be, a többit eh, mások jegyzik. Az egy, az első, amelyet az előadó és a koordinátor is támogat, tehát az első módosítom tehát azt célozza, hogy összeegyeztessük az államháztartás egyensúlyát, a pénzügyi intézmények újra tőkésítésével. Két külön kérdésnek tűnhet ez, mégis szorosan összefüggnek. Figyelembe véve azt az elvet, amelyet gyakran, expliciten nem mondunk ki, mégis el kell mondanunk itt és most, a rendszer szerű, úgynevezett szisztematikus kockázatok és problémák, amelyek léteznek a pénzügyi rendszerben. Nos, ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a tagállamok által a polgároknak nyújtott szolgáltatások miatt a tagállami rendszerekben is vannak bőven ilyen rendszerszerű kockázatok. A munkánk során talán arra sem, annak sem szenteltünk kellő figyelmet, amely azonban a címben is szerepel, ez pedig a szociális, társadalmi aspektus, tehát a szociális kérdésekre nem figyeltünk oda eléggé ez ideig, úgy érzem, hogyha a szociál politika keretét, a makrogazdasági keretet, a az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat és költségvetési iránymutatásokat vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy ezek irányítják igazán a szociálpolitikát, ezek szabják meg azt a keretet, amin belül a szociál eh, politika mozoghat. Az Európa 2020-as stratégia összeegyeztethetősége az államháztartási reformmal. Ezek mind-mind szerepelnek a jelentésben, azonban arra rámutatnék, hogy túl kell lépnünk mindezen. Egész egyszerűen nem elég az a szakpolitikai háttér, amivel jelenleg rendelkezünk, ahogy az be is bizonyosodott, valami még kell, valami még hiányzik. Ez pedig nem más, mint a szociális paktum. Ez lesz az, az összetartó erő, amit el majd összeáll az egész egy egységes csomaggá. A szociális paktummal apropóján mindenképpen meg kell említeni a versenyképességet és az ezzel összefüggő szempontokat. A világgazdasági verseny egyre élesedik. Ennek tükrében valami tenni kell, hogy megőrizzük versenyképességünket, ez azonban szociális paktumra van szükség, hiszen egyébként a jóléti állam alapjaid ásnánk alá. A másik ehhez kapcsolódó kérdés az a fiskális terhek, az adóterhek kérdése, a közvetlen adózás, a munkaerőre kivetett, ilyen vagy olyan e, néven kivetett adónemek egyre jobban megterhelik Eh, az emberek vállát. Miközben vannak olyan ágazatok, amelyek a közös teherviselésben eh, nem játszanak megfelelő szerepet. Vannak olyan ágazatok, amelyek egész egyszerűen eh, az arányos teherviselés szabályai szerint sokkal többet kellene, hogy befizessenek, adjanak az államnak, a társadalomnak ez lehet a jövőbeni jólétünk alapja. A harmadik téma, amely szintén kapcsolódik lazán is, ha lazán is, de kapcsolódik az előző kettő felvetéshez, az pedig az, hogy a jóléti államot hogyan lehet átalakítani. Sokan úgy vélik, hogy nem is kell nekünk a jó léti állam, miközben eh, a jóléti állam a válasz jó néhány olyan kérdésre, mely az oktatás, az egészségügy, általában a kockázatok a kezelésére valamilyen választ ad, tehát a jóléti állam és az ebben meglévő rendszerek átalakítására szüksége van, hogy fenntartható legyen ez a jövőben is, hosszú távon is. Ez volt az a három téma, amelyet mindenképpen szerettem volna felvillantani, és ezzel el is érkeztünk az utolsó módosító indítványomhoz, amely még inkább a jövőbe tekint, a hiszen ha megvizsgáljuk, hogy mi a mandátumunk, mire kaptunk felhatalmazást, e, milyen kérdésekkel foglalkozhatunk, akkor bizony jövőbe kell vetnünk vigyázó tekintetünket. Köszönöm. Még hárman jelentkeztek, akik nem szóltak hozzá, illetve hárman vannak itt, akik még nem szóltak hozzá. E, e, Szuzanna Rojtkova a néppárt részéről, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni. Leonardo da Minici és Gönc Kinga. Gönc Kinga szeretne Leonardot, nem? Susanna Rodkova szeretne hozzászólni? Szeretne hozzászólni? Nem. Tudom? Akkor Gönc Kinga, tessék. Thank you very much. Uh, I'm really sorry that I was late, but uh, I am glad that I... Uh... Köszönöm szépen azt hittem, hogy elkéstem, de örülök, hogy hozzászólhatok. Óriási a módosítók száma, és vannak ugyanabban az időben, ugyanabban az irányban mutatók, vannak azonban, amelyek nem igazán ilyenek. Remélem, hogy találunk kompromisszumot az alapelvek tekintetében, hogy mélyítsük az EU integrációt. Nos, remélem itt meg tudunk majd egyezni valamilyen megfogalmazáson. A mélyítés politikai és gazdasági integrációt is jelent. És az is ugyanolyan fontos, hogy ha megvan az integráció, vagy nagyobb az integráció, akkor megfelelő pénzügyi forrásokkal is rendelkezzünk. Azonban előre haladó politikai területeket tapasztaltunk, vannak, amelyeknek sikerül a válságot leküzdeniük, ott van például a szociális aspektus, az élethosszig való képzés, vannak olyanok, amelyek világosabbak, vannak olyanok, amelyek kevésbé. Fontos a 2020-as stratégia, ami az jövő alapja. Ebben ugyan megint csak meg kellene egyeznünk, fontos lenne a rugalmasság. És nem kéne eltávolodnunk a Lisszaboni stratégiától, mert ez aláásná a pozitív fejleményeket, amelyeket a közelmúltban tapasztaltunk. Azt is remélem, hogy az Európai Energiai, Energiaügyi Közösség része lesz a javaslatnak. Itt nem látok különösebb gondot. Voltak módosítóim, melyeknek célja az volt, hogy a kétsebességes Európát elkerüljük, mert ez hosszú távon veszélyes lehetne találhatnánk olyan megfogalmazást, amely meg elfogadható számomra. Úgyhogy alapvetően optimista vagyok, és remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutnunk mindezen területeken. Köszönöm. Hm, vielleicht noch ein kurzes Wort von meiner Seite. Köszönöm szépen, én is néhány szóban reagálnék. Hol és mit a koordinátorunk elmondott minden fontos témát, de egy témára hadd térjek vissza. Vencen kollega kezdeti hozzászólása ösztönzött erre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy úgy eh, állítsuk össze ezt a jelentést, hogy a, az olvasónak, aki foglalkozik ezzel, meggyőző választ adjunk arra, hogy az átlagpolgár, vagyis ő, mit profitál abból, hogyha a javaslatainkat eh, megvalósítják. Egyre több az Európa szkeptikus az európai polgárok között, a legtöbb tagállamban, és a polgároknak egy meggyőző meg, polgárokat meg kell győznünk arról, hogy nem csak azért készítjük ezeket a jelentéseket, hogy magunkat szórakoztassuk, az Európa, brüsszeli vízfeje, stb. Én nem ezt akarjuk erősíteni és kiépíteni, hanem sokkal inkább az egyes polgárok elvárásait és kívánságait tartjuk szem előtt, és úgy hisszük, hogy ezekkel a javaslatokkal az ő életükön javíthatunk. Úgy tűnik számomra, hogy ezen még dolgoznunk kell. A egyes módosító javaslatok, illetve egyes eredeti öm, bekezdésekben még nem szerepel ez a célkitűzés, ezért kellene egy kicsit megváltoztatnunk a megfogalmazást, hogy végeredményben ez a jelentés valóban meggyőző és meggyőzően képviselhető, vállalható legyen kifelé. Azt kell tehát elérnünk, hogy ez a polgároknak előnyére váljon, nem csak az államoknak vagy az EU-nak, ez túlságosan elvont, ez, ezzel nem tud mit, kezni, mit kezdeni az állampolgár. Az állampolgár azt szeretné tudni, hogy az ő számláján ez, ez, ez hogyan csapódik le, hogyan tud ebből ő profitálni. Úgyhogy erről kellene elgondolkodni, hogy ezt az aspektus hogyan tudnánk egy kicsit erősíteni. Egyébként megadom a szót szívesen Pervansnak, hogy lezárja a vitát, de hadd mondjam el, hogy a következő ülés 23-án lesz, hétfőn lesz az árnyék jelentéstevők és koordinátorok ülése, hogy akkor a kompromisszumos módosítási javaslatokról beszéljünk. Tehát 23-án az árnyék jelentéstevők, 25-én, két nappal később szerdán a teljes bizottság találkozik, és aztán 30-án lesz a szavazás per most. Köszönöm, elnök úr. Gondolom, majd megerősítik ezeket az információkat mert hát ez alapján optimálisan megállapíthatom a tárgyalásokra szánt időt. Ami engem illet, én a koordinátorokkal és az árnyékjelentés készítőkkel konkretizálom, pontosítom a kompromisszumos módosító indítványok tartalmát, hogy mondjuk a jövő hét hétfő estéig javaslattal is élhessünk. Köszönet a kollégáknak, akik részt vettek viták ezen szakaszában. Önök úr, ő már ki- kimerítően válaszolt Bencen kollégánknak, aki már nincs is itt. Hát nagy kár. De hát talán majd lesz még alkalmam vele bilaterális tárgyalásokat folytatni Strasbourgban, mert azért úgy gondolom, hogy fontos, hogy válaszoljak neki. Hasonlóképpen visszatérve a költségvetési ö, lehetőségek témájára. Talán a jövő héten megpróbálok kapcsolatot felvenni a súrban levő birog, kollégákkal, ö, hogy ö, megbeszéljem, hogy hogyan is fogalmazzuk meg a kompromisszumunkat, és ö, hogy megkérdezem, hogy nekik ez jó-e. De emlékeztetnék arra, hogy mi nem úgy gondolkodunk, mint ők mi önkéntesen ö, módosítottuk a munkánk menetét, hogy alkalmazkodjunk hozzájuk. A mi munkánk azonban a pénzügyi tervvel nem áll le. És köszönet Ole Schmidtnek, hogy elmondta, hogy bizonyos javaslatok, én is meglepődtem rajtuk, be kell vallanom, kedves kollega, hogy lehet, hogy egy ideje előre mutatónak tűntek, vagy egy idővel, e, egy bizonyos idővel ezelőtt még előre mutatónak tűntek volna, de aztán ugye feszültségek alakultak ki a válság miatt, mégpedig gyorsabban, mint ahogy gondoltuk. Ami a költségvetési kérdést illeti, osztom az önök érzéseit. Nem lehet egyik napról a másikra változtatni dolgokon. De én meg vagyok győződve, és úgy tűnik számomra, hogy a bizottság többi tagja is így érzi, hogy a jelenlegi integrációs szintje az Európai Uniónak nem fenntartható. És hogy alapvetően Jacques Delors beszélt erről, amikor eljött hozzánk, azt mondta, talán Berez hogy túlságosan ambíciózus, bocsánat, nem fontos, de a koordináció az, ami a jelenlegi szint. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem a koordinációs szinten működik az Európai Unió most, de úgy gondolom, hogy hosszú távon az euró csak akkor marad meg, ha olyan Európai Uniós költségvetéssel rendelkezünk, amely lehetővé teszi a ciklusos, ciklusok elleni ellen fellépő gazdaságpolitikát és monetáris politikát. Eliza Ferrer a kolléganőm megjegyzéseit illetően. Azt hiszem, amit mondott, ezen el kell gondolkodnunk. Amikor Papa Andreu eljött hozzánk a válság bizottságba, azt mondta, hogy tekintettel azon megszorításokra, amelyeket az EU elvár tőlünk, talán az FMI-hez kellene fordulnunk, vagy az IMF-hez. Ma ugye ott van Portugália esete, kaphatna segítséget. Itt nem vetődne fel ez a kérdés. A feltételek ugyan fölvetődnének, de az, hogy kaphatna, az nem. Ma a jelenlegi Európai Uniós mechanizmus keretén belül nem azt mondom, hogy ez meg fog történni, de olyan, eset, olyan helyzetbe kerültünk, ahol potenciális módon egy tagállam ellenezhet egy ilyen jellegű támogatást. Úgyhogy azt gondolom, hogy a következtetés az, hogy ez nem fenntartható helyzet. Úgyhogy idővel szükségünk lesz egy olyan európai költségvetésre, amely valóban lehetővé teszi a fellépést. Olesmit, remélem ott azért egyetértünk, én nem azt mondom, hogy ez több pénzt jelent. Én azt mondom, hogy az eu ban történő átcsoportosítását jelenti eh, a pénzeknek csupán. Azt hiszem ez az eredeti verzióban is benne volt, de majd a kompromisszumos változatban ezt megvizsgáljuk. Eh, úgyhogy remélem, hogy ennek szellemében találunk megállapodást és arra való lehetőséget. Köszönet Oli Schmidtnek a megjegyzéseit. Azt mondta nekünk, hogy a liberálisok annyira liberálisok, hogy többféle véleménnyel is rendelkeznek. Hát igen, ez igaz. Csak az optimizmusokra nem utalt, ami sajátjuk, de remélhetőleg majd a kompromisszumos tárgyalások során ez kiderül. Ami a 62-es bekezdést illeti, Köszönöm, hogy sikerült ezt tisztázni. Most már egyértelműbb a megfogalmazás. Ne pas être de vrais européens. Egyáltalán nem arra gondoltam, hogy ön vagy Andrew Duff nem eléggé európai. Egyszerűen csak, ugye Gönc Kinga is erre mutatott rá, úgy gondolom, hogy ma azt mondani, hogy bármilyen esetben az EU a megerősített együttműködés felé kell, hogy elmozduljon, megosztja az embereket. Ezért. És ezzel kapcsolatban meggondoltam magam, mint francia szocialista, gondolom nem lepi meg önöket. Én egy időben a megerősített együttműködés híve voltam. Meggondoltam magam, mert úgy gondolom, hogy az EU szerepe a világgal szemben is és belül is az, hogy a lehető legegységesebb maradjon. Egyszerűen csak az az igazság, hogy azt kell tapasztalnom, hogy akik az eurozónában vannak történelmi jellegű felelősséggel rendelkeznek, vagyis egységesnek kell lenniük. Hát, ha nem sikerül más megoldást találni, akkor megerősített együttműködést kell ö, igénybe vennünk. Hát nem azt akarom mondani, hogy ez bármilyen esetben működik. Tikainen kollega, köszönöm a szellemét a megjegyzésének, hogy tökröztük a frakció vélemények zömét. Ami a költségvetés illeti, azt javaslom, hogy közelítsenek a mi megfogalmazásunkhoz a kompromisszumban, ez hasznos lenne a súrnak is, tekintettel arra, hogy más és más jellegű a kétfajta munka. A 465-ös módosított illeti minden utalás törölve lett. Nézzük, hol van a 465-ös. 465-ös. Ez törli azt, hogy mindenféle beruházási bankot, illetve egyéb intézményt törőjünk. Mindenképpen beszélni kell erről. Nem lehet Európában ez tabu téma. Köszönet egyrészt azért, hogy értékelte a munkánkat, illetve megírta a módosító indítványokat. Azt hiszem, hogy a legtöbbet gond nélkül átvehetjük. Talán nem ugyan oda, talán más helyekre tudjuk beilleszteni a szövegben, de úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak. Én azért rendelkezem egy aggájjal, ez már elhangzott az első jelentésben is, hogy ne legyen túl hosszú. Ugye az elnök úr is azt szerette volna, hogy olvashatóbb legyen a dokumentum, hát legyen akkor rövidebb, mint az első verzió, mert ez így könnyebben kezelhető. Sánchez Presedo kollega ö, azt mondta, hogy nem tartotta tiszteletbe a szocialistaként a szabályokat. Hát majd meglátom, hogy tudom ezeket az aggályokat ide bevenni, de el kell mondanom, hogy talán nem ugyanoda, mint máshova még akkor is, hogyha az általa felvetett két gondolatra érzékenyen reagálok. Gönc Kinga, azt hiszem válaszoltam már a felvetésekre, ami az energiaügyi közösséget illeti, szerintem nincs gond. Ami az integrációt illeti, ott sem, főleg megosztás, megosztottság nélküli integráció esetében egyetértek. Kedves elnök úr, az állampolgárok érdekét kell képviselni, nem csak Európáit, hogy az aggájait elosztassam, de ezért nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy vannak dolgok, amiket itt mi parlament, Európai Parlament elmondhatunk, de állampolgártársainknak ezt nehéz elmagyarázni, mert ugye egyre nagyobb a populizmus. Tudjuk, hogy még nem igazán láboltunk ki a válságból, de nehéz néha az az üzenet, amit közvetítenünk kell, és ö, amikor újra elkezdtük a munkát, megdöbbentett, hogy ö, nagyon sokan szóltak azért, hogy elmondják, hogy talán még politikai válságos időket is élünk. Úgyhogy ezért fontos az, hogy megmaradjon az elképzelésünk a jövőt illetően, meggyőződésünk is megmaradjon, mégpedig úgy, hogy az állampolgárok számára is ez a lehető legkézzel foghatóbb legyen, és hogy meg tudjuk őket győzni arról, hogy mégis milyen irányba szeretnénk haladni. Köszönöm, elnök úr. Ahogy elmondtam, a koordinátorokkal és a, az árnyékre jelentéskészítőkkel hétfő este találkozom, és remélem, hogy sikerül rövid időn belül lezárnunk a tárgyalásokat, mert ugye nem sok az időnk. Arra is emlékeztetnék, hogy mindannyiukat meghívtuk hétfőn estére a webdokor megtekintésére, hogy ho- hova kell majd klikkelni ebben a dokumentumban. Tehát 19 óra Strasbourg, hétfő este. Köszönöm, elnök úr. Thank you.